Okay, colleagues. Okay, colleagues, I think we can... Kedves kollégák, azt hiszem elkezdhetjük, hogyha mindenki hajlandó helyet foglalni. Először is üdvözlök mindenkit a nyári szabadság után. Remélem, hogy jól kipihenték magukat nyáron, és remélem nem úgy tértek vissza, mintha soha nem is nyaraltak volna. Valóban remélem, hogy kipihenték magukat, és a tolmácsok is remélem, hogy nem kellett dolgozniuk a, nyári szabadság alatt. Először találkozunk az új, hogy így fogalmazok, iskolai évben. Nyilván nem mondhatom azt, hogy parlamenti évben. És rövid idő, rövid lesz ez a mai ülés. A fő feladatunk az, hogy eh, szavazzunk a költségvetésre, illetve a e, klímaváltozásra vonatkozó e, véleményről. Elfogadhatjuk a napi rendet módosítás nélkül. Igen, köszönöm. Csak néhány dolgot szeretnék bejelenteni, mielőtt rátérünk a szavazásra. Tudjuk, hogy a, elkészült e, a parlamentben ez a kommunikációs nyomta, brosúra, gondolom mindenki mindenkinek van ebből egy példánya. Az összes hivatalos nyelven elkészült, és az a ARP harmadik emeletén a e, mailboxok mellett. egy kimennek, van egy e, disztribúciós központ, dokumentációs központ, és hát az összes nyelven, talán Leceburg is nyelven nem, de az összes hivatalos e, nyelven több példány is ott fellelhető. Ezt elvétik magukkal a választók körzetükbe. Megjelent az utolsó tematikus leaflet is a szeptemberi EU-s programokról, demokrácia és migráció a hónap témái. A, a havi briefing eh, angolul férhető, angolul hozzáférhető PDF-en és a, az EU websájtján és honlapján is hozzáférhető. Természetesen a menekült válság eh, kapja most a legnagyobb figyelmet, eh, minden figyelmünket, de szerintem ez a személyes véleményem sokkal többet kellene tennünk a migrációs politikáról többször beszéltünk már, de miután több képviselő megkérdezte, hogy mi csinál a bizottság, mi van a humanitárius segéllyel, a DJ Echo megkértem, hogy jöjjenek el a következő ülésünkre, és mondják el, hogy mit tesz a bizottság, hogyan próbálja eh, támogatni a eh, menekülteket a méltányossági alapból. Eh, szeptember második felében, ha egyetértenek a kollégák, lesz ez a találkozó. Még azt is elmondanám, hogy a nyár előtt a koordinátorok azt kérték, hogy a szeptemberi plenáris ülésen tűzzünk valamit rendre, mégpedig az SDG konferencia konferencia témáját. New Yorkban van ez a konferencia, hova küldünk egy delegációt, mert rendkívül fontos az ENSZ közgyűlésének ez a konferenciája. Az EU tehát felkészül a New Yorki csúcs találkozóra, ez szeptember 19-én szerdán lesz. az illetékes biztos nem tud elmenni New Yorkban, mert éppen Afrikában lesz, és majd 21-én ad egy tájékoztatást a New Yorki csúcs találkozóról. Még na, azon a napon ugye erősíteni akarjuk az együttműködést a nemzeti parlamentekkel, az SCG kapcsán. A német Bundestag képviselői eljönnek és egy beszélgetnek velünk majd az SCG-ről, de hát a nyári szabadság előtt júliusban vették fel velünk a kapcsolatot, ezért most azt javaslom, hogy hát hívjuk meg a német Bundestag képviselőit, hogy vennének részt ezen az scg ről folytatott vitán, és természetesen fel fogjuk kérni a Bundestag megfelelő szakbizottságának az elnökét erre az egyeztetésre. Ez lesz tehát szeptember 21-én délután. Ennyi lett volna a bejelenteni valóm. Átérhetünk a harmadik napi rendi pontra. Ez a bizottság közleménye, vagy közlendői. Peter Craig eh, McQuaid eh, elhagyja a bizottságot, ő volt a kapcsolattartónk a bizottsághoz hosszú éveken keresztül, Eh, tehát Peter Craig McQuaid eh, egy más munkakörbe eh, megy, és William Neil veszi át a munkáját, úgy volt, hogy ő jön el ma, de nem tudott eljönni, viszont Kathleen itt van, nem tudom, hogy kíván-e mondani valamit. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy a bizottság nevében tájékoztatást adhatok. A 2015-ös munkaprogram előre haladtáról, illetve a 2016-os munkaprogramról is, amit még nem fogadott el a bizottság. Tehát csak ideiglenes tájékoztatás. 2016-os munkaprogramban két fontos kezdeményezés lesz. Az első a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos program. Meg kell vizsgálnunk a végrehajtás, ennek a program végrehajtásának a belső és külpolitikai szempontjait is. Felülvizsgáljuk az EU fejlesztési politikáját, megnézzük, hogy 2016 első fél évében milyen e, széleskörű konzultációt tudunk majd tartani. Emellett a 2016-os programban benne van a Kotonú utáni e, dosszié, egy közös konzultációs papírt fogadtunk el október 15-én. Meg kell vizsgálnunk a szakpolitikai javaslatokat, amelyeket majd azután 2016-ban kell elfogadni. Emellett azt is tervezzük még 2016-ra, hogy legyen egy kezdeményezés a biztonsági ágazat reformjáról, kapacitásfejlesztés, biztonság, ezt 2016 tavaszára tervezzük, és a biztos, biztonsági ágazat reformja a DEVE számára is gondolom egy nagyon fontos kérdés. A másik kezdeményezés, ez még, ez már elsős, ez még elsősorban 2015-ben valósul meg, a következő. Ez elsősorban egy eh, bizottsági munkaanyag formájában jelenik meg, a gender equality, hát, esélyegyenlőség, azután nők életének átalakítása, a 2016-2020 közötti időszakban megvalósuló EU programok segítségével, a keretekben meghatározunk, hogyan lehet a leadershipet javítani, és a nők és a lányok számára hogyan lehet a fejlesztési együttműködés javításával jobbítani a helyzetükön. Elsősorban a fejlesztési célok finanszírozását célzó kezdeményezésekre van szükség, a PCD-k erősítésére, láthatóbbá kell tenni az EU-t a nemzetközi együttműködésben, be kell mutatni, hogy az EU milyen fontos munkát végez ezen a rendkívül fontos területen. Szeretnénk új kezdeményezéseket is elindítani, elsősorban a finanszírozás kapcsán, és megvizsgáljuk, hogy jelenleg milyen szakpolitikák működnek a fejlődő országokkal. Ez 2015, ez még az idei évben valós, kell, hogy megvalósuljanak ezek a kezdeményezések. Tervezünk egy publikációt, információkat akarunk közzé tenni, az eredményeinkről, és lesz egy másik publikáció, még mindig idén, a év vége előtt a helyeztési együttműködés eredményeiről. Átérünk 2016-ra, az EU élelmiszer és élelmiszerbiztonsági politikájának az értékelése, hogyan tudtuk az EU beavatkozások hatékonyságát és eredményességét javítani, és um, erről ez um, megint csak összefügg a biztonságpolitikai kötelezettségvállalásokkal. Ez már 2016-os uh, program. És végül az utolsó kezdeményez, ez volt az utolsó kezdeményezés, amelyet szeretném, ismertetni. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, ezt talán írásban is meg tudjuk küldeni a kollégáknak. Nagyon sok információt mondott el nekünk, és ezt jobb lenne papíron is látni. Csak kérdezni szeretnék valamit, de már meg is válaszoltak. So, and, um, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos információt hallottunk, úgyhogy meg is köszönöm a bizottságnak ezt a tájékoztatást. Most a DJ Echo következik, ha jól tudom. Szrejte úr. Köszönöm szépen, röviden szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy egy nyilatkozatot fogadtunk el, Towards the World Humanitarian Summit, Global Partnership, erről, ezt a címet fogadták el, ezt a nyilatkozatot, és ezt egyébként elektronikusan is továbbítottuk önöknek arról szól ez, hogy a humanitárius rendszert hogyan lehet átformálni májusig, vagy májustól, ugye akkor lesz a csúcs találkozó Isztambulban, és az elképzelések szerint lesznek prioritások a követke, ezen a csúcs találkozón, nem tudom, hogy önöknek milyen szándékai vannak ezzel kapcsolatban, de együttműködünk Elnök, igen, ez egy nagyon fontos nyilatkozat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy mindenkit érdekel ez. ez. A humanitárius segélykoordinátorunk nincs itt, de azt hiszem vele kéne egyeztetnie. Kollégák, valakinek van egy kérdése, kérdés erre vonatkozóan? Nem? Jó, köszönöm. Ennek még lesz folytatása. Nézzük a négyes napi rendi pontot. Szavazás következik. A Párizsi új nemzetközi klíma megállapodásról. Mindenki tudja, azt hiszem kollégák, hogy a párizsi találkozó döntő lesz klímaváltozás szempontjából nekünk, a devének is minden, valamiféle inputot kell szolgáltatni. Röviden, Szaborsz köszönj, kérdezném, hogy kíván hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak csupán köszönetet szeretnék mondani az jelentéstevőknek. a titkárságnak, hiszen kiváló volt az együttműködés. Köszönöm. Igen, nem egyszerű ezeket a dolgokat mind időre elkészíteni, főleg amikor nyári szünet után kerül sor erre a szavazásra. Köszönöm a munkát. Miel a titkárság szeretné tesztelni a rendszert, kérem, hogy mindenki nyomjon, nyomjon meg egy tetszőleges gombot. Just test it's working. I'm going to close the vote. Only, yeah, people are voting. If you everyone voted, yeah. Mr. Schöpflin. I'm afraid I'm with... Schöpflin úr, attól tartok, nincs itt a kártyám. Tehát nincs itt a szavazókártyám, úgyhogy kézemeléssel szavaznék, ha ezt el tudja fogadni. Okay, for the S&D there's one too many. Jó, úgy tűnik, hogy a szocialisták részéről egyel több szavazat van egyre többen adták le a szavazatukat. Még mindig, ha csak egy embernek nincs itt a szavazókártyája, az nem gond, akkor önt majd hozzászámoljuk. Ha sokan vannak, akkor nehéz a dolog, de hogy csupán, ha, egy, ember, ha csupán egy emberről van szó, akkor ezt megoldjuk. So, um, yeah. Okay, so um, We move first then to the, the series of compromises. Jó, sok kompromisszum van, örülök neki, hálás vagyok a kollégáknak, egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, ötös kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, nem az ötös, kilences módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. 16-os mellette ellene elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 21-es. Nem, 22-es helyesbít az elnök mellette. Ellene tartózkodók elfogadták. 26-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. 27-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed and it. Oh, Mr. Schöfflin. Yeah. Megvan a kártya. Jó, akkor most azzal szavazzon. Akkor ezt elusít, elutasítottuk, mert szavazat egyenlőségről van szó. 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, ugye? 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ugy, ugyanaz a többség. 37-es következik mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 39 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyvenötös negyedik oldalon járunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53-as következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A végső szavazás elektronikusan fog történni, megnyitom a záró szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, és volt ki tartózkodás. Köszönet Zaborszka asszonynak és a kollégáknak. Tájékoztatni fogom a Környezetvédelmi Bizottságot. Five, the vote. A következő az ötös pont, a költségvetési szavazás. Itt természetesen a költségvetési szakbizottságnak elküldjük a szavazás eredményét, számos szavazást kell elvégeznünk. Nem tudom, hogy az előadó úr Paneliti úr itt, itt van-e, illetve nincs itt, igen, rendben van, tehát nincs senkinek hozzáfűzni valója. Akkor szavazunk rögtön. Vannak módosítók, úgyhogy bonyolultabb lesz. Az két utolsó számjegyet fogjuk mondani. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-esre ugrunk. 57-es 5700 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5731 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 01 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 02 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 03 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 04 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 05 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 06 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 07 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os, mondja az önök asszony. Nem, azok a fogyottá válik, akkor a 37-es következik. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 09 nem, okafogyottá válik. Tízes. Következő az 5710 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Melyik szám is ez? A szobeli módosítás egyes számú az előadótól. Igen, ez rajta van a szavazó listán. Hajbukasszony, tessék. A módosít, a szóbeli módosítással kapcsolatban. Németül fogok beszélni. Egy kérdésem lenne, tulajdonképpen az volt a megegyezés, hogy csak ez, azokat a kísérleti projekteket bocsátjuk szavazásra, amelyeket a bizottság pozitívan fogadott el, de most itt látok négy olyan kísérleti projektet, amelyeket negatívan értékelt a bizottság, vagyis nem igazán értem, hogy ezekről miért szavazunk. Noize asszony. Nem tudom. Rajta van a szavazólistán. Vagyis azt gondolom, hogy ha rajta van a szavazólistán, akkor szavazunk, és ha nem tetszik, akkor szavazzanak ellene. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban volt valamilyen formális eszmecsere, de csak ezt tehetjük, hogy szavazunk róla. Úgyhogy szavazunk. Szerettem volna mindenkinek elmondani, hogy ezek folyamatban lévő projektek. Ezért ez az oka, hogy miért vannak itt, igen. Igen, tehát ezek már elindultak, de új projektekről nem beszélünk, az új, ezeket már korábban a bizottság elfogadta. Úgy tűnik. Akkor szavazunk. Egyes módosító, ö, a szobai módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító szóbeli ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás. Megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Nem tudom, hogy miért szavazunk a kollégánk ellen, de hát úgy rajta van ez is a listán. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És a szocialisták nem igazán értik, hogy miért szavaznak a saját kollégájuk ellenében. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító hármas számú mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, 19, 30-as és a 40-es egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nincs lezáró szavazás. Köszönöm szépen Annelisnek. Köszönöm, hogy segítetek előkészíteni a listát, és az árnyék előadóknak is. Ez volt a szavazás vége. Az ötös napirendi pont most a hatos napirendi pont következik, ami a költségvetési eszmecsere. Ahogy említettem, analíz nincs itt ma. Ez egy költségvetése kapcsolatos állásfoglalás, amelyet eljutatunk a költségvetési szakbizottságnak, és Neuhaus, Neu, Neuser úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Szeretném kimenteni kollégámat, Árne Wircet. A szülővárosában kell ma lennie, mert Gerd Müller, német fejlesztési miniszter látogat el a városba. És ahogyan ez elhangzott, nagyon fontos a kapcsolattartás a nemzeti parlamentekkel és kormányokkal. Arra kért a kollégám, hogy a véleményét foglaljam össze röviden, és emelje ki néhány pontot a véleményéből. Semmiképpen nem szabad elfogadnunk a tanács által javasolt kiadás csökkentéseket Éppen ezért a bizottság által javasolt eredeti költségvetési tervet kell ismét helyre állítani. Aki követte a múlt hét és mai nap eseményeit, az látja, hogy leírhatatlan méreteket öltött a menekült válság. Ezért mindenek előtt a költségvetési sorban is több pénzre van szükség, migráció, menekültügy, humanitárius segítség területeken. A migráció kiváltó okaival is foglalkozni kell. Meg kell próbálni a fejlődő országokban megszervezni a migrációs áramlatok megfelelő kanalizálását. Amellett törünk láncsát, hogy plusz 56 millió eurót állítsunk be a költségvetésbe, oktatási célokra, menekült táborokban zajló oktatásra gondolok. Hiszen itt sokszor beszélünk egy elveszett generációról, a gyermekek, a fiatalok, akik menekülnek, őket kell, hogy támogassuk, hiszen esetleg évekig nincs esélyük, nincs lehetőségük képzésben részt venni. Arnelitz véleményével teljes mértékben egyetértek, és szeretném megköszönni a jó együttműködést a többi árnyék előadóval. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Szír úr először. Köszönöm, elnök asszony. Az árnyék előadónk Joachim Zeiler sajnos szintén nem tud itt lenni ma. Katowicében van a néppártbíró ülésén. De őt helyettesítve Szeretnék én is gratulálni Arne Litznek, hogy elkészítette ezt a véleményt. Véleményem szerint a jó, helyes üzenetet fogalmazza meg a vélemény. Nagyon világos az is, hogy kapcsolódik ez a vélemény a migrációs válsághoz, és ahhoz, hogy e, ne, hogy már csökkentsük ezeket a kiadásokat, hanem inkább növeljük a fejlesztési együttműködésre fordítandó összegeket. Amikor a plenáris ülésen megvitattuk a korábban a migrációs válság kérdését, gyakran elhangzott az, hogy a fejlesztési politika is a megoldás része. De amikor azután költségvetésről vitatkozunk, hát akkor hirtelen azt látjuk, hogy csökkentik a kiadásokat. Ez egyáltalán nem konzekvens eljárás. Ezért a fejlesztési szakbizottságnak azt kell megfogalmazni, ezt az üzenetet kell közvetíteni, hogy ez elfogadhatatlan. Ez a véleményben is a fő irányvonal, és ezt a néppárt teljes mértékben támogatja. Emellett az a kérés, hogy plusz 26 milliót szálljanak a menekültáborokban oktatásra. Ez is teljesen összhangban van azzal, amit a nyár előtt beszéltünk meg ebben a szakbizottságban. Ez is rendkívül fontos. És üdvözlöm azt a döntső, hogy ez a költségvetés, vagy ez a sor is bekerüljön a véleménybe. Köszönöm, Sárgörlön. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a bizottság egyik szóvivője 10 milliárdnyit jelentett be Afrikának seg- nyújtandó, hogy segítsünk nekik a menekült válságban. Kérdésem, hogy ez először is megkérdeztem tőlük, hogy ez igaz-e, azt mondták igen, vajon honnan jön majd a pénz, honnan származik, vajon a fejlesztési alapból, avagy új költségvetési sor kíván nyitni a bizottság, 2016-tól mondjuk. Vagy itt valójában tagállami befizetésekről van szó, ők nem igazán hajlandóak újabb vállalásokat tenni. Ezt, ezt kéne Ezekre a kérdésekre kell válaszolni, elnök, majd a végén föltesszük ezt a kérdést a bizottságnak, de eh, Mária Auszkú következik, és következik. Én is szeretném megköszönni Anne Litznek ezt a jelentést. A eh, zöldek képviseletében azt mondhatom, hogy teljes mértékben támogatjuk a véleményt, jól helyezte el a hangsúlyokat a szövegben a eh, raportőr. Ez a növekedés, amit kér a jelentés, a vélemény szerzője, ez nagyon csekély, hiszen még messze nem ért véget a menekültügyi válság, hogy olyan elég lesz-e ez a megemelt összeg az összes még kifizetetlen számla kifizetéséhez, hát ezt ebben problémát látunk, és jó, hogy erről is szó van. Szeretném még azt is aláhúzni, amit Norbert Neiser és Szil kollega is elmondtak. A migráció területén a kiadások csökkentése elfogadhatatlan. Pont olyan időt élünk meg, amikor a második világháború óta sosem látott számban érkeznek Európába a menekültek. Örülök annak, hogy egyetértünk abban, hogy ez így ez elfogadhatatlan, és rá kell mutatnunk a, erre a problémára. Egyáltalán a kiadás csökkentés elfogadhatatlan fejlesztés éve az idei, itt van a 0,7%-os célunk az ODA tekintetében, és ezt a célt végre meg kellene próbálnunk tényleg elérni. Tetszik nekem az is, hogy a tanács legalábbis a humanitárius segítségre fordított összeget növelni szeretné, és jó, hogy ez is, ezt is kiemeli a vélemény. A klímavédelem is központi téma számunkra, zöldek számára. Üdvözöljük, hogy a klíma és a környezetvédelem területén a tanács által javasolt csökkentést elutasítja a vélemény. Egyre mi is egyetértünk. Köszönöm Arne Lipsnek ezt a nagyon jó véleményt, és azt hiszem egyetértünk valamennyien a migrációs kérdés tekintetében, és így dolgozunk tovább. Köszönöm, Fonszolika úr. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió, az európai országok nagyon nehéz helyzettel állnak szemben nagyon kockázatos úton vagyunk most, amikor ennyi migráns érkezik Európába. Ez nagyon fontos az Európai Unió egész jövőjének a szempontjából is. A szíriai menekültekkel kapcsolatos kihívásokkal szembenézve az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament el kell, hogy fogadjon egy valóban nagyon fontos döntést, nagyon fontos döntést kell, hogy meghozzanak az EU-s intézmények. És ugyanakkor itt az ideje annak, hogy megkongassuk a vészharangot, amiatt, hogy nincs stratégia, nincs vízió a vezetőink fejében, ami a jövőnket illeti. És én egy olyan EP képviselő vagyok, aki határozottan támogatja azt, hogy erősítsük az Európai Uniót, az európai intézményeket, hiszen mondhatom azt, hogy nincs más megoldás Európa számára, mint az Európai Unió. Ezért egyáltalán nem értem, hogy a tanács hogyan szándékozhat, hogyan tervezheti azt, hogy csökkenti a kiadásokat, a migráció, a humanitárius segítség területén ilyen soha nem látott nehéz helyzetben, amit, napjaink, amit most élünk meg. Ezzel ellen minden eszközzel küzdeni kell. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy néhány vezetőnk, vagy azok, akik irányítják a fontos európai intézményeket, nem értik meg, hogy minden eszközzel meg kell próbálnunk stabilizálni a helyzetet, azokban az országokban, ahonnan a migránsok érkeznek. Minden eszközzel, ide tartozik természetesen a humanitárius segély, segély, de a biztonsági intézkedések is. Az Európai Uniónak nagyon fontos döntéseket kell meghozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a közel-keleten és Észak-Afrikában stabilizálni a helyzetet. Mert ha ez nem történik meg, akkor a kontinensünk teljes mértékben átalakul, minden a feje tetejére áll, közel-keleten és Észak-Afrikában is, és hogyha a folyamatok így zajlanak, akkor ez a később elviselhetetlen lesz a helyzet a kormányok, a, az emberek, és persze az EU-s intézmények számára is. Ezért jobb későn, mint soha lépni. Tudom, hogy ennek a fordítotja nem igaz, mert bár időnként a később egyetlen az hogy soha. A kollégáimat is arra kérem, próbáljuk meg fontos jelzést adni, megkongatni a vészharangot az EU-s intézmények felé, hogy itt szükség van humanitárius segélyre, létre kell hozni biztonságos helyeket, ahol felvehetjük, ahol befogadhatjuk, ahol elhelyezhetjük a menekülteket. Jövő Strasbourgban nagyon fontos vita lesz majd a menekült válságról. Minden politikai frakció elkészíti az állásfoglalását, hát nagyon sürgető lép intézkedésekre van szükség. Az emberek most szenvednek, most miközben mi itt ülünk, most is hát nagyon sokan szenvednek. Más kollega nem kíván hozzászólni, de itt, de itt van az Európai Bizottság képviselője, Jana Vladislav a DJ Defco-tól és Pierre Charlier a DJ Echo-tól van itt. Nem tudom, hogy ki kíván először szólni, talán Vladislav asszony. Jó napot kívánok, én a Defco költségvetési osztályától érkeztem. Valóban. A száheli övezetre vonatkozó több mint egy milliárd eurós alap létrehozásáról érkez, ö, született egy elképzelés, egy javaslat. Nyilván mások is feltölthetik ezt pénzzel, nem csak, a, nem csak az európai költségvetésből érkezhet ide pénz, hanem a tagállamok is kép, elnök, akkor ez a DEFCO költségvetésből, vagy a fejlesztési alapból származó pénz válasz. Mind a kettőből. Nagy részben a fejlesztési alapból, de lesznek olyan defkos költségvetési sorok is, amelyek részben ide kerülnek. Tehát most már fölállt ez az alap, létezik. Egyébként pedig a különböző donátoroktól, donoroktól származó összegek is ide érkeznek. Görenc Igen. Hát van itt egy nagyon komoly kommunikációs probléma. A tagállami befizetések csökkentek, aztán hirtelen halljuk, hogy van itt egy új alap, és úgy tűnik, hogy egyértelmű, hogy mindeközben csökken, csökkennek a fejlesztési segélyek. Tehát jó lenne, hogyha tiszta vizet öntenénk a pohárban, nem hintenénk a szem, mások szemébe a port, egyértelmű viszonyokat kell teremteni. Mi is folyik most jelenleg? Elnök, megfelelő helyen kell protestálni. Bizottság, más valaki, DJ Eko-tól, vagy máshonnan, mi, van a, mi a helyzet a humanitárius segély költségvetése? Köszönöm szépen, elnök asszony! Ami a humanitárius segélyekre vonatkozó költségvetést illeti, az ezzel, kap, az ezzel kapcsolatos tervek, ezzel kapcsolatos események a terveknek megfelelően haladnak, tehát minden a tervek szerint, minden tervek szerint halad. Köszönet a szakbizottsági tagoknak, hiszen módosítóikkal segítették a DJ Echo-t, hogy Trianites biztos úr oktatásra vonatkozó ígéreteit segítettek megvalósítani, mondom, módosítókon keresztül, és 4%-os emel, megemeléssel kapcsolatban is. Nos, 2014-re, 2015-re vonatkozóan több módosítójuk volt, illetve a mostani költségvetése is elvileg itt a kifizetések szintjén nagyobb, mint a kötelezettségvállalkozás, kötelezettségvállalásoké. Próbálunk többet tenni, de nyilván teljes mértékben nem tudunk megfelelni a kötelezettségvállalásoknak. Elnök, Valóban tavaly is nagy gond volt az, hogy a kifizetések és a vállalások eltértek. Idén próbáljuk a kettőt közelebb hozni egymáshoz. A kifizetések szintje magasabb. Igen. Más nem jelentkezik. Defco. Parancsoljon, asszonyom. Igen. A Defco nevében szeretnék a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottság tagjainak köszönetet mondani, hiszen módosítókat fogalmaztak meg a kifizetési és az egyéb kötelezettségvállalásokra is. Nos, idén már a költségvetés 80%-át felhasználtuk, sok mindent teljesen felhasználtunk, például a környezetvédelemre, illetve az élelmiszerbiztonságra vonatkozó lehetőségeket nagy valószínűséggel lesznek tehát kifizetetlen, kifizetlen számlák, és ennek hatása lesz a kedvezményezetekre. Nem szeretnénk, hogy a tavalyi helyzet megismétlődjön. Köszönjük a devének, hogy ebben segített minket és támogattak. Elnök, köszönöm. Kollégák, senki nem jelentkezett, akkor a hatos napirendi pontot lezárom, hetes következik, egyéb kérdések. Van-e valaki neki mondanója? Nem. Jó, következő ülésünk szeptember 21-én lesz. Köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm kollégák. Örülök, hogy ilyen gyorsan le tudtuk ezt zárni.